költségvetéssel kapcsolatban, és név szerinti szavazás következik. A jelentéstevő kéri a szót. Wysoka Izbo, pozwalam sobie zabrać głos, ponieważ nie mieliśmy debaty na temat e, tego budżetu korygującego. Azért kértem szót, mert nem volt igazi vitánk, és ez egy rendkívül fontos kérdés, hogy hogyan finanszírozzuk az európai bevándorlási politikát. Tehát kollégák, szeretném támogatni ezt a szavazást, mert ez egy rendkívül fontos kérdés az Európai Unió szempontjából. Köszönöm szépen. És akkor most megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Köszönöm szépen, Jencsevszka asszony következő jelentés, Matera asszony jelentése a globalizációs alkalmazkodási alapigénybevételéről. Itt is név szerinti szavazást kérek, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk következő jelentés, ugyancsak Matera asszony jelentése Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapiról. Ansberg Düsseldorf modernizálásával kapcsolatban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtok és következik a harmadik eh, jelentés, ugyancsak Madara, Matera asszonytól, Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, eh, Portugália eh, vonatkozásában megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elfogadtuk. Köszönöm szépen. Köszönöm Matera asszonynak a három jelentését. Most pedig akkor következik egy levélváltás alapján, ami Argentina és az Európai Unió között történt a kereskedelmi megasol mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő Moreira úr jelentése megállapodás az Unió és Ausztrália között mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És a harmadik Moreira jelentés, ez megállapodás Európai Unió és Új-Zéland között mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Köszönöm szépen, Moreira úr, a három jelentést. Hölgyeim és uraim, most pedig következik Vartman Kohl asszonynak a jelentése, költségvetési egyenleg felügyelete és gazdaságpolitikák felügyelete és összehangolása témában. 13-as módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a módosítás, a bizottsági módosításról beszél, szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig az egész jelentésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagyon szépen köszönöm és gratulálok. Köszönöm szépen. Kösz, gratulálok Vartman Kohl asszonynak a jelentéshez. Most pedig következik Gulár asszony jelentése. Tehát a következő jelentés, Gulár asszony jelentése, a költségvetési felügyelet az erővezetben, és a bizottság szeretne ezzel kapcsolatban szólni. Biztos úr, a szó. Thank you, Thank you, President. Köszönöm, elnök úr, igen, tisztelt képviselők. Igen. Biztosíthatom önöket, hogy megfelelő módon szerepel a 11-es módosításban a bizottság közleménye, és szeretném újra alátámasztani, ami elhangzott. 2011 vége előtt a bizottság azt tervezi, hogy közzé tesz egy jelentést az -e parlamentnek és a tanácsnak, hogy létrehozzunk egy rendszert az Európa államkötvényekkel kapcsolatban az 115-ös cikk, vagy 885-ös ponttal kapcsolatban, vagy ez alapján a rendeletből. Ennek a célja az, hogy a fiskális fegyelmet erősítsük, és a stabilitást az euró övezetben növelni szeretnénk a likviditást, és azok a tagállamok, amelyeknek a minősítése magasabb szintű, azok ne szenvedjenek a magasabb kamatok miatt. Ezt megfelelően összekötjük majd jogalkotási javaslatokkal. Az első jelentést illetően a 885-ös, a 8A cikk alapján az európai pénzügyi stabilitási mechanizmus és a stabilizációs eszköz megfelelően figyelembe vételre kerül. A pénzügyi stabilitást szeretnék megőrizni az euróövezetben összességében. Elő szeretnék segíteni a költségvetési fegyelmet a tagállamok között, és a koordinációt, illetve a gazdasági irányítást erősíteni szeretnénk az EU szintjén. Az intézményi fellépések hatékonyságát szeretnénk erősíteni, és megfelelően értékelni kívánjuk az esetleges előnyöket a hatékonyság területén a különböző intézményi fellépéseket követően. Panu komisarzowi Oliren. Köszönöm szépen Oli Ren biztos úrnak, és akkor most szavazunk. Tízes módosítóról van szó, megnyitom a szavazást. Ali, zamykam głosowanie. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ez volt a bizottság bizottságnak a ö, módosítójára most megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most akkor az 11-es e módosítóról szavazunk, mellett mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most a változtatással együtt megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk.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 az erővezetben tapasztalatú túlszott makrogazdasági egyensúlytalanságok kiigazítását célú végrehajtású intézkedésekről szóló jelentés Karl Hagland jelentése. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a bizottságnak a módosítójáról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig az egész anyagról szavazunk, megnyitom a szavazást.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 a makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzésére és kigazgításáról szóló jelentés eh, Ferreira asszony jelentése következik. Olli Ren biztos úré a szó. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! A következő nyilatkozatot szeretném tenni a bizottság nevében. A bizottság üdvözli a rendelet elfogadását a makroökonomiai egyensúlytalanságok megelőzése és kiigazítása érdekében. A bizottság elismeri, hogy mivel igen fontos, sürgős jellegű intézkedésekről van szó a előttünk álló kihívások miatt, figyelembe véve a sérülékenységet, és azt is, hogy milyen nagyléptékű kiigazításokat kell végrehajtani, és hogy erre különösen szükség van azon tagállamokban, ahol a folyófizetési mérleg deficitje áll fenn, és veszteségeket könyvelhetnek el maguknak. Ez azon tagállamoknak is szükséges, ahol jelentős folyófizetési mérleg többlet van. Éppen ezért a szakpolitikák célja, hogy a helyi keresletet és a növekedési potenciált megerősítsék. A rendelet végrehajtásával a bizottság elkötelezte magát arra, hogy ezt a megközelítést tiszteletben tartja, és biztosítja a makroökonomiai felügyeletet, amelynek ki kell terjednie olyan országokra, ahol a folyófizetési mérlek hiánya vagy töblete áll fenn, és ezt megkülönböztetéssel kell tenni, figyelembe véve a makroökonomiai politikai válaszok sürgősségét és a szükséges, kívántos lépéseket. Most akkor szavazunk. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a módosított anyagról szavazzunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosítóról beszavazunk, a mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a módosított jogalkotási javaslatról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm és gratulálok Elisa Ferreira asszonynak. Következik Fejó úrnak a jelentése a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásáról. Megnyitom a szavazást, név szerinti szavazás. Következik a hetes módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A módosított, a bizottság módosított javaslatára megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a jogalkotási állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. Köszönöm szépen, elfogadtuk, és gratulálok Fejó úrnak. Következik Vicky Ford jelentése a tagállamok költségvetési keretére vonatkozó követelményekről. A bizottság kíván nyilatkozatot tenni, bizottságé a szó. Ahogy a bizottság elfogadta, azt szeretném ismertetni. A bizottság kötelezettség vállalt arra, hogy és létre fognak hozni korrelációs táblázatokat, amik mutatják, hogy az irányelvekkel kapcsolatos elfogadás hogyan áll, illetve az európai jogszabályok bevezetése hogyan valósul meg. Ez segíti az állampolgárok számára a jobb jogi átláthatóságot, és hogy megfeleljenek a nemzeti szabályozások az uniós rendelkezéseknek. A bizottság sajnálja, hogy nem kapott kellő támogatást az irány, tanácsi irányelv a költségvetési keretekre vonatkozóan, aminek a célja az lenne, hogy a korrelációs táblázatok használata és kialakítása kötelezővé váljon. Kompromisszumos megoldásként és azért, hogy a javaslat azonnal elfogadásra kerülhessen, elfogadja a kötelezőségét, hogy ez úgy kerüljön bele a szövegbe, hogy bátorítja, ösztönzi a tagállamokat ezen gyakorlat bevezetésére. Mindazonáltal a bizottságnak ez az állás hát nem szabad precedensnek tekinteni. A bizottság továbbra is keresi a megoldásokat a tanácssal és a parlamenttel együtt, hogy ezt a horizontális intézményi kérdést mielőbb jól megoldjuk. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig akkor átérünk a szavazásra. háromtól ötös módosítók mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az módosított jogalkotási javaslatot bocsátom szavazásra. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen, és gratulálok Vicky Fordnak. Hölgyeim és uraim, ezzel a hatos csomag szavazását befejeztük, és akkor köszönetet mondok mindenkinek, az ECOM bizottságnak, és mindazoknak, akik véleményt mondtak ezzel kapcsolatban, ezen jelentésekkel. Szerintem nagyon jó volt ez, és köszönjük. A megoldás kitűnő, és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 12-es módosítás mellette Kto jest przeciw? Elena. Szerintem elektronikusan kell szavaznunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elutasítva. Egyes módosítás mellette ellene, mellett, ellene tartózkodás elfogadva. 18-as módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elektronikusan fogunk szavazni. A 20-as módosítás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Három egyforma módosítás, a kettes, a hetes és a tizennégyes mellette. Ellene. Ezt elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig kérem, hogy emeljék fel a kezüket, mert nem látom, hogy hogyan szavaznak. 22-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3-as, 9-es, 16-os módosítás mellette, ezek egyformák, ellene, elektronikusan ellenőrizzük, 3-as, 9-es, 16-os, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 4, 8, 15-ös egyforma módosítás mellette, emeljük fel a kezüket. Ellene. Ezt elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 11-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Rendben, ezt akkor elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 21-es módosítás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 12-es bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 5-ös módosítás mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Három egyforma módosítás következik, 6-os, 10-es, 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. B pont. A preambulum bekezdések között. Még egyszer a 13-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. B a preambulum bekezdések között, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene, Ezt elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Világosan elutasítva. Most pedig szavazunk a jogalkotási javaslatról. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálok. Most pedig lezártuk a szavazást, és áttérünk a szavazatmagyarázatokra. Pasamos a las explicaciones de voto sobre el informe. Szavazatmagyarázatok következnek. A Wortmann Kohl jelentés szavazatmagyarázata Panescu asszony. Elnök úr, megszavaztam